Colleagues, may I ask you to take seat? Let's start. Kezdjük meg a meghallgatások intenzív napjai után. Térjünk vissza eredeti tevékenységünkhöz. Elfogadottnak tekinthetjük el napirendet. Igen, köszönöm. Akkor most következnek a bejelentéseim. Az elmúlt koordinátori ülésen eldöntöttek. Egyes pont koordinátorok elfogadták, hogy informális meghallgatást rendezzünk az EFRAK vezetői posztjával kapcsolatban. Második menetként pedig formálisan is meghallgatjuk őket, ezt egyébként egyetértettünk az Aldéval is, aki kiegyensúlyozottságot kért a férfiak és a nők száma között. És ezzel szeretném kérni a parlament a nevében a bizottságot, hogy egy listát adjon több névvel, ne csak egy nevet. Aztán van itt egy saját kezdeményezésű jelentés a bizottság, szav bizottság úgy döntöttünk, hogy a címe ennek a, köz, ennek a saját közleményezésű jelentésnek az lesz, hogy nemzetközi pénzügyi és monetáris intézetek, illetve testületek vonatkozó saját kezdeményezésű jelentés. Azt is kértük, hogy a titkárság Juncker úrhoz írjon egy sürgős levelet, amelyben kérjük, hogy az ECON hatáskörébe tartozó területeken lévő biztos jelöltek kik lesznek. Ezen kívül kértük azt is, hogy egy második levelet is írjunk. Erre kaptunk is mind a kettő levére már választ Juncker kinevezett elnöktől. Ezen kívül van itt egy e-committee e-meeting lehetőség. Minden bizonyal önök is ismerik már ezt a lehetőséget. Az a célja, hogy modernizáljuk a dokumentumokat, illetve az információcserét a parlamenti képviselők felé, valamint csökkentsük a papírfelhasználást. Az e-committee az egy intranet oldal, amely az összes szakbizottsági információhoz való hozzáférést biztosítja, az ekonom belül a delegált jogi aktusokra, illetve minden intézkedése vonatkozólag ott vannak azok az intézkedések, illetve információk, amelyekre szükségünk van. Tehát itt benne vannak a rendek is és a dokumentumok. Nem sokára ezt valaki be fogja itt nekünk mutatni. Ezen kívül szeretnék a trialógusokról is beszámolni. Az első a pénzmosás elleni rendeletről szólt. Október 9-én csütörtökön került erre sor. Mandátumot adtunk a technikai munkákra, valamint néhány intézkedéssel kapcsolatban a pénzmosással kapcsolatos irányelvre vonatkozólag, a szupranacionális kockázatelemzés, illetve a nem kooperatív jogi együttműködése vonatkozólag a következő, november 4-én délután lesz, a következő trialógus 3 órától kezdődően. Holnapi napon megkezdjük a munkánkat az ltif felkapcsolatban, a frakciók, illetve a jelentéstevők a következőként néznek ki, Alál Lamassur, SND, Jepet Koffor, ICR Sayed Kamal, Filip Debacker, Teresa Rodriguez Rubio Vázquez, Filip Lamberts, és az EFDD-től még nem kaptuk meg a nevet. Ezen kívül itt van a következő időpont, október 14, 5. november 5, és így tovább. És aztán, ami a bankuniós munkacsoportot illeti, megegyeztek a koordinátorok abban, hogy ez a testület fogja az SSM munkacsoport korábbi munkáját átvenni. 50-en fognak részt venni a munkában, és a Dehont rendszer alapján fogjuk kiválasztani a tagokat a titkárság segítségével. Ezzel kapcsolatban minden esetre lesznek írásos információk is. az delegált jogi aktusok, illetve az iránymutatásokra vonatkozó dokumentumot már kiosztottuk, és ez egyébként rajta van az e-committee oldalon is. Most pedig el kell fogadjuk 2015-re vonatkozólag a munkamenetünket, ez a hármas napirendi pontunk. Ezzel kapcsolatban van egy anyag, amit kiosztottunk mindenkinek, ezt elfogadottnak tekinthetjük-e? Igen, köszönöm szépen. És akkor rátérhetünk a négyes napi rendi pontunkra, amely ez egy konzultációs munka, statisztikai információgyűjtés az LKB részéről. A jelentéstevő az elnök. Nos, akkor ezt meg is kezdeném ezt a munkát. Örülök annak, hogy az LKB e ezzel kapcsolatban egy érdekes munkát végzett el. A 98-as vonatkozó szabályzat modernizálásával kapcsolatban. Mindenki ismeri a prudenciális felügyeleti rendszerre vonatkozó iránymutatásokat. Tudjuk azt is, hogy az LKB ezt a munkát november 4-én fogja megkezdeni ebben az évben. Ezeket az új feladatokat figyelembe véve az LKB módosításokat javasolt a 98-as rendelethez három területen. Részben a titkos statisztikai információk felhasználása, amely az új funkcióhoz köthető, valamint olyan célból való felhasználása ezeknek az információknak, hogy csak a releváns feladatok megvalósítását segítse, prudenciális felügyelet, illetve a statisztikai információk átadása az ESCB felé, illetve az Európai Unió és a tagállamok felé, a az infrastruktúrák, pénzügyi intézetek, illetve rendszerek felügyeletében megbízott uniós, illetve tagállami szervezetek részére. Jelentéstevőként ez egy konzultációs eljárás, tehát ezt el szerettem volna mondani. Mi alapvetően támogatjuk az LKB-t ebben, de azért két módosítást szeretnénk javasolni. Az egyik, az elég kicsi, szerintem igazából egy technikai módosításról van szó. Arról, arra gondolok, hogy a titkos információk vagy adatok átadása, amelyekre az EKB-nak az új kibővült feladatköre révén van szüksége, szüksége, csak az LKB kapja meg ezeket az új információkat, hiszen őt hatalmaztuk fel az új feladatokkal. A többi említett szervezet felé pedig nem szeretnénk támogatni az adatátadást, valamint a másik módosítás az az, hogy mindenféle technikai, adminisztratív, szervezési intézkedés meg kell hozni annak érdekében, hogy fizikailag és logisztikailag is tudjuk védeni az említett információkat. Itt már 2009-ben született ezzel kapcsolatban egy rendelet, Ez igazából most csak ennek a statisztikai rendszernek a kiigazítása napra készé tételére vonatkozik. Tehát ez már szerepel a korábbi rendeletben. Szeretnénk, hogyha itt a definíciót egészítenénk ki a titkos információk adatkezelésére vonatkozólag. Itt van egyébként egy nagyon érdekes gondolat. Arról van szó, hogy az ESM-et is vonjuk be azon szervezetek körébe, amelyek jogosultak lennének az információk felhasználására. Itt ugye ennek van értelme, de azért miután itt egy nagyon különleges feladatkörről van szó, ezért ezt meg kell még fontolnunk, még akkor is, hogyha én ezzel a kérdéssel konkrétan jelentéstevőként nem foglalkoztam. A szakbizottságunk néhány másodperccel ezelőtt meg is kapta a bizottság vonatkozó véleményét, amely ugyanabba az irányba mutat, ahogyan mi is megírtuk a jelentésünket, vagyis erősítjük az adatvédelmet. Az Európai Bizottság módosításokat nem javasol konkrétan a szöveghez, de a megfontolások talán még tovább mutatnak, mint a mieink, azzal kapcsolatban, hogy hogyan kívánjuk a titkos információk védelmét konkrétan biztosítani. Ez nagyon érdekes téma, tehát erről majd még a bizottsággal minden bizonyal eszmét fogunk cserélni hogyan lehet szigorítani az adatvédelmet. Tehát erről van szó ebben a jelentésben, és most szeretném megadni az árnyék jelentéstevőknek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, rövid leszek viszonylag. Támogatom egyértelműen az elnök javaslatait, és persze ebben az esetben a jelentéstevő javaslatait is főként ami az információk bizalmas jellegét illeti. Ugyanakkor szeretném a gejemet is kifejezteni azzal kapcsolatban, hogy az LKB-nak mennyire átfogó az információ igénye. Gondolom, hogy elmondhatjuk hitelesen azt, hogy az arányosság rendkívül fontos téma itt, nem csak az elmúlt öt év jogszabályai kapcsán, hanem itt is, itt ez rendkívül fontos, hogy ügyeljünk az aranyosság kérdésére. Biztosítani kell azt, hogy a jelentési kötelezettség nem lesz túlzott, főként a kis és középvállalkozások esetében, és úgy vélem, hogy fel kell lépni az ellen, hogy megsokszorozódjanak a jelentési kötelezettségek. Azok a jelentési kötelezettségek, amelyek a szektorban már léteznek, nem szabad, hogy ezeket eh, még jobban eh, kihasználja az LKB, de alapvetően támogatom mindazt, amit az elnök úr az imént elmondott. Thank you. Next speak. Köszönöm következő hozzászóló az ECR frakció nevében. Árnyék előadónk, akinek egyből gratulálnék az alelnökünknek, a Belgium, belga pénzügyminiszterről való kizevezéséhez. Úgy tűnik, hogy az Ekonszak Bizottság alelnökeiből bármi lehet, akár európai biztos vagy pénzügyminiszter. Korábbi parlamenti ciklus alatt spanyol és máltai külügyminiszter és pénzügyminiszter lett belőlük, úgyhogy az alelnökünknek sok szerencsét kívánok, úgy tűnik, hogy nagy karrierrel előtte. Manovert Welt kollega helyét két próbálja átvenni, ha jól tudom. Hát. Igen. Az új belga miniszter helyét nem tudom én átvenni, nem tudom pótolni az ő hiányát, de egyetértek az előadó az elnökünk javaslatával, mi szerint a standardizált formátumok segíthetnek sokat abban, hogy a szabályozó testületeknek egyforma adatlapot adjanak le, így a tájékoztatás is meg könnyebbé válik az egységes felügyeleti mechanizmus a központi bank és a többi szabályozó testület között, ezért meggyőződésünk, hogy ez egy szükséges lépés, amely remélhetőleg könnyíti a rendszer működését, ezért teljesen támogatjuk, ennyit tennék hozzá. Köszönjük, mondja az elnök, az Alda nevében. Thank you, Chair. Uh, we, uh, as Alda also... Köszönöm, elnök úr. Én az ALDE frakció nevében is elmondhatom, hogy támogatjuk ezt a javaslatot. A módosító indítványokkal kapcsolatban, a másodikkal kapcsolatban lenne egy apró meg kis megjegyzésem. Az egyik utolsó mondatban azt olvashatjuk, hogy a szükséges lépések megtételéhez biztosítani kell, hogy a bizalmas statisztikai adatokat megfelelően védik, a logikus itt, itt mit, mit ért azon, hogy logikus? Thank you. I will reply my... Köszönöm szépen. Majd megválaszolom a végső hozzászólásomban a kérdéseket Maria Mattia Agua e részéről. Liz is not here. Nincs itt. Nos, a GUE részéről valaki kíván-e szólni ez a jelentés kapcsán? Senki? Akkor következzenek a zöldek. Ott van-e valaki? Kigold úr nincs itt a teremben, tehát nem fogunk hozzászólni emiatt. Köszönöm, mondja az elnök. EFDD megvizsgáltuk ezt, nem gondoljuk, hogy nagy különbség lesz itt, tehát sokat nem tudok erről mondani. Okay, so I... Rendben. Hogyha senki más nak nincs hozzáfűzni valója, akkor ezt a napi rendi pontot azt hiszem lezárhatjuk. Köszönöm a hozzászólók által elmondottakat. A szubszidiaritás kérdését Belszúr érintette, persze a módosítók során ezt megvizsgáljuk, ami az Aldernyi előadó konkrét kérdését illeti, Nos, ezt a fogalom meghatározást a 8A cikkéből vettük, annak a rendeletnek, amelyet módosítani kívánunk, tehát ez egy teljesen standard, bevált definíció, ugyan fogalom meghatározás, amit szóról szóra átemeltünk, annak érdekében, hogy ugyanolyan mértékű garanciákat tudjunk biztosítani, mint a rendelet más részében. Azt hiszem, hogy ezzel a napirendi pontot lezárhatjuk. A október 17-e dél 12 óra módosítanak a határideje. November 31-én fogjuk tárgyalni ezeket, november 11-én szavazunk, és ha minden igaz, akkor a, második novemberi plenárisan tudunk szavazni. Az ötös naperendi pontra ugorjunk tovább. Az Európai Központi Bank szankciók kirovására vonatkozó hatásköre hangzatos címet viseli ez a téma, hát úgy tűnik, hogy ez egy jóval keményebb téma. Az új belga pénzügyminiszter az előadónk, Johan van Overtveld. Kérdem az egyszer frakciót, hogy van-e valaki, aki át tudja venni a helyét. K. Hát igen, köszönöm, elnök úr. Kérem, hogy bocsássanak meg a kollégák. Én nem eh, látom át annyira ezt a dossziét, mint hogyha valóban az előadója lettem volna, bár az elkövetkezendő pár órában megpróbálom betölteni ezt a ö, témát, de azt ígérhetem, hogy következő alkalomra már kicsit otthonosabban mozgok majd a témában. Johan van Overfeld készítette ezt a jelentést, aki most az Eurócsapart ülésén ül, tehát továbbra is megmarad ennél a témánál, csak kicsit más kapacitásában, 2013. november 4-én, egy évvel azután, hogy az egy, Európai Bizottság az egységes bankfelügyeleti mechanizmus javaslatát benyújtatta, életbe lépett ez az új jogszabály, amely ez novemberében jogerőre emelkedik. Úgy tűnik, hogy a vonatkozó tanácsi rendeletet megfelelően módosítani kell. Alapvetően az LKB e javaslataival egyetértett az előadónk, de a parlamentnek van egy-két javaslat annak ében, hogy a szabályozási keret kicsit koherensebb legyen. Van Overtfeld három fő módosítást javasol bevezetni. Először is az SSM rendeletnek megfelelően, illetve az Európai Parlament többszörű kérésének megfelelően az előadónk szeretné, hogyha átláthatóbb lenne az LKB eh, döntéshozatali mechanizmusa, ezért szeretné, hogy általános szabályként eh, a szankciók eh, hozott döntéseit nyilvánosságra hozná, akkor, hogyha az uniós jogszabályokat sértették meg, vagy az LKB döntéseit tenné ezt mind felügyeleti és nem felügyeleti területeken. Amennyiben ilyen döntés születik, hogy ezt ezzel ellen felebeztek-e vagy sem. Tehát ezzel általában átláthatóbbá tenni a döntéshozatali folyamatot. Hogyha nem mondjuk a pénz piacok stabilitását kockáztatná, vagy aránytelen lenne ez a döntés, akkor az LKB dönthetne úgy saját hatáskörében, hogy ennek a nyilvánosságra hozatalát késleltesse. Ugyanakkor ilyen esetekben fel kell kell, hogy legyen az Európai Parlamentnek bizonyos hatásköre, ezért a mi elnöksége zárt ajtók mögött tárgyalhatná ezt a kérdést az lkv val Éppen ezért bizonyos idő szak után a javaslat az, hogy három év után automatikusan nyilvánosságra kerüljön egy ilyen uh, egy ilyen információ, illetve az LKB-nak indokolnia kell, amennyiben el, eltérni kíván az általános szabálytól, hogy azonnal nyilvánosságra hoz egy ilyen dönt, döntést. Fontos, hogy a jogsértési eljárásokban kiderül, hogy kinek a hatásköréhez tartozik a végső döntés meghozatala. Éppen ezért itt el kell határolni ezeket a, a hatásköröket, ahogy azt az LKB ajánlások egy-egy cikke is felsorolja. És harmadsorban, és végül az előadónk azt, azt javasolja, hogy az administratív büntetések esetében, bírságok esetében jogsértési esetekben 5 év legyen az elévülési idő, ugyanakkor egyes esetek tanulmányozát, tanulmányozását követően ez problémákat okozhat egyes bonyolult komplex esetekben, mivel valóban néha évekig tart, mire napfényre kerül, világosan válik, hogy jogsértésre sor került. Ezért azt javasolja az előadónk, hogy ne a jogsértés napjától számoljuk az öt évet, hanem onnantól kezdve, hogy a tudomására jut a szabályozónak vagy az EKB-nak a jogsértés. De Cserébe 5 évről 3 évre módosulna az elévülés idő, de már ettől az új időponttól számolva, illetve azt is mindenképpen szabályozni kell, hogy az LKB ezt az elévülés időt csak nagyon indokolt esetekben hosszabbíthassa meg. Ezt az előadótársam, kollégám Johan van Overfeld nevében mondtam el, természetesen most pedig majd Érdeklődő figyelem a kollégák hozzászólásait, mert valószínűleg én fogom átvenni majd ezt a témát előadóként. Thank you. Köszönöm szépen. Akkor kezdjük az árnyék jelentéstevőkkel Márkusz Febbről az első az EPP részéről. Köszönöm szépen, sajnálom azt rettentően, hogy így meg kell válnunk a jelentéstevőnktől, másrészt viszont lehetősége lesz arra, hogy az itt leír dolgokat majd a tanácsban is foganatosítsa, hiszen itt egy tanácsi rendeletről van szó, mert velünk csak konzultálnak, tehát lehet, hogy a tanács nem veszi figyelembe mindazt, amit mi itt elmondunk. Úgy vélem, hogy számos jó ötlet van a javaslatban, a jelentésben, nagyon okos megfontolások is olvashatóak. Az LKB, LKB javaslatában akkor lehetne csak elővilés, hogyha nagyon későn vennének észre egy szabálysértést. Ezt megoldotta a jelentéskészítő a jelentésében, ezt támogatnunk kell, és remélhetőleg, hogy ez majd a tanácsban is tükrödőzik ez a megoldás. De ahogy eddig hallottam a tanács részéről, a minden a helyes irányba halad jelenleg. Örülök annak, hogy az Econ elnökséget is bevonják ebben remélhetőleg ez segít majd a tanácsi vitákban is. Fontosnak tartom azt, hogy legyen kommunikáció közöttünk, engem az is foglalkoztat, hogy mi lesz majd a szankciók végrehajtásával, hiszen ezért a nemzeti hatóságok felelnek. A szankciókat viszont az Európai Központi Bank határozza meg a mandátuma alapján. Ezt még jobban meg kell vizsgálnunk, meg kell vizsgálni azt, hogy elegendő-e az, hogyha az LKB által kiszabott szankciókat a nemzeti hatóságok fogalatosítják. Ez egy probléma szerintem ebben a konstrukcióban, és ami még engem foglalkoztat, az az átláthatósági szabályok kérdése, amiket a jelentéstevő javasolt. Én abból indulok ki, hogy az új funkciójával majd a jelentéstevőnk is visszafogottabb lesz. Úgy gondolom, hogy meg kell vizsgálnunk azt, hogy nem lehet-e azt, hogy túlságosan hamarozzák nyilvánosságra az LKB e döntéseit. A szankciókat általában meg lehet fellebbezni általában a szankciók esetében, és eh, ezért úgy vélem, hogy a nyilvánosságra hozatali követelményről majd akkor kellene beszélnünk, amikor már kompromisszumot találtunk, amit az LKB javasolt, az nem igazán messzire menő, amit viszont a jelentéstevő javasolt, az meg túlságosan messzire ment, tehát szerintem a köztes utat kellene megtalálni a nyilvánosságra hozatali kötelezettség kapcsán nem szabad duplán büntetni a cégeket azáltal, hogy túlságosan hamar hozzák nyilvánosságra a szankciókat, főként akkor, hogyha kiderül majd később a jogi úton, hogy túlságosan nem használták ki a szankciót. Úgy gondolom, hogy erről még nyugodtan beszélnünk kell, hogy megfelelő megoldást találjunk. Összességében szerintem kitűnő munkát végzett a jelentés készítő, jó ez az alap, és ennek alapján nagyon jól előre tudunk majd ö, mozdulni. Thank you. Next speaker. Köszönöm. Következőek az SND nevében a Kostas Mavrides. Köszönöm szépen. Mi is gratulálunk a jelentéstevőnek, és a kinevezéséhez is a jelentéstevőnek. Két gondolatot szeretnék elmondani ezzel kapcsolatban. Az egyikre egyébként már a néppárti kolléga is tett utalást. Arról van szó, hogy a három a módosítás. A 10-24-es tanácsi rendet, és ennek a 9-es cikkével kapcsolatos a felügyeleti hatáskörökre vonatkozik. Tehát itt az LKB-ról van szó, és véleményünk szerint szó nincs arról, hogy itt bármilyen más nemzeti hatóságnak bármiféle hatáskört adnánk át. A második meggondolásom az igazából csak egy aggodalom, aminek hangot szeretnék adni. Arról van szó, hogy például a hatos módosítás arra vonatkozik, hogy hogyan is lehet értelmezni azokat a döntéseket, amelyek a pénzügyi piacok stabilitását veszélyeztethetik. Nézzük meg, hogy a pénzügyi piacok stabilitása alatt mire is gondolunk attól aggódom, hogy amikor az igazi helyzet, tehát vesszük alapul, akkor ez a meghatározás a kisbankok ellen felhasználható lesz, és igazából a nagybankokat fogja ö, előnyösebb helyzetbe hozni. Itt megint csak a too big to fail elvére hívnám tehát fel a figyelmet, ez a mi aggodalmunk. Ennyi. Köszönöm. Most az Alde nevében Korán. Köszönöm szépen. Az Alde nevében azt szeretném kérni, hogy Van Overfeld úrnak gratulációimat adják át, amiért belga pénzügyminiszterré nevezték ki. Ami a jelentést illeti, egyetértek az előttem felszólalókkal, és azt hiszem, hogy a kollégák azért okos gondolatokat vetettek fel, de vannak további kérdések még. Főként az administratív szankciókra vonatkozólag van egy olyan javaslat, amely szerint három év után teljes hozzáférést lehet biztosítani. Szerintünk itt részletesebb indoklásra van szükség, miért ennyi év, hány év, miért nem öt év. Azen kívül még lenne egy olyan javaslatom is, hogy legyen egy ex post kötelezettsége az LKB-nak a magyarázatra, rendben, de hogyan képzelik el ennek a megvalósítását és mikor fog mindez megvalósulni. Ami pedig az időkorlátokat illeti a javaslat 5 évről szólt, a jelentéstevő részéről, ugye itt a szabálysértésekre vonatkozó időpontokra szeretnénk javaslatokat tenni, de az is jó lenne, hogyha a következő jelentéstevő világossá tenné azt, hogy miért ezeket az időpontokat választották ki, és miért nem az eredeti javaslathoz kapcsolódva döntöttek. És lenne egy utolsó javaslatom is, a három évről öt évre való csökkentés, Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm. Köszönöm szépen. A GUE nevében nincsen felszólalónk, a zöldek Moris Kockától. Köszönöm. Van néhány technikai meglátásunk. Elképzelhető, hogy más célok szolgálatában, mint az eddig elhangzottak részben szeretnénk a komplex ügyek miatt a kiterjesztett időkorlátokat támogatni. Az ötös és hatos módosításokban jelenik meg ez az igény. Egyetértünk ezzel, de szerintünk nem megfelelőképpen szövegezték meg ezt a módosítást, tehát itt a megszövegezést egy évről három, három évre hosszabbítsuk meg ezt az időszakot, és az öt éves elévülést pedig szüntessük meg. Aztán a jelentéstevő a szankciók publikációjával kapcsolatban egy három éves időkorlátot állít fel, de itt a szankciókra vonatkozólag már megfelelő uniós jogszabályok vonatkoznak, tehát itt a derogációknak szerintünk nincs helye. Az első módosítás az egy év, tehát a szabálysértés Mm, de amikor fény derül, onnantól kezdve egy éven belül kell kivizsgálni az eseteket, és mm, öt évre ki lehet terjeszteni ezt az időpontot, időszakot. Ezen kívül még azt is szeretnénk javítani, hogy az adminisztratív szankciók publikációja már jelenleg is jogszabályban foglaltatik, tehát ezt szeretnénk irányadóként, mérvadó szabályként követni. E FDD nevében, igen, köszönöm szépen. Felülvizsgáltuk a dokumentumokat és a kommentárokat is, és a javasolt időkorlátok aggasztanak bennünket. Az Egyesült Királyságban azt szoktuk mondani, hogy egyáltalán nem igazságszolgáltatás az az igazságszolgáltatás, amit túl későn érkezik meg. Az EKB döntései és a szankciók akár három éve később is megérkezhetnek, tehát ez, ez túl hosszú szerintünk. Most ugye az indoklás itt úgy hangzik, hogy a piac lehet problémás, és hogy esetleg az LKB e szeretne megelőző intézkedéseket is tenni a piacon de itt igazából ennek az ellenkezője az igaz, mert itt a befektetők pénze, a nyugdíj alapokból érkező pénzek mind a pénzintézeteknél lesznek, ismert nevekről lesz szó, és az, hogy ne ismerjük, hogy melyik pénzintézettel vannak problémák, és milyen típusú problémák, hogyha nincsenek azonnali információk ezzel kapcsolatban, az a piacon idegességet okozhat, ugyanis ez a piacokra rossz hatással van, és ez nem gyakorlati szempontból nem jó. Az Egyesült Államokban is, és általában a világban is láthattuk már ezt, úgyhogy éppen ezért úgy gondolom, hogy ha intéz, pénzintézeteket meg akarnak büntetni, mm, bírságokat akarnak kiszabni, akkor minél hamarabb közé kell tenni a bírságokat és annak az okát. A négyes módosításban kapcsolatban vannak még aggodalmaink, illetve itt a három áról van szó konkrétan. Itt a nemzeti hatóságokról esik szó, illetve az administratív döntésekről, de semmi sem hangzik el arról, hogy csak akkor igaz mindez, hogyha konfliktus van, és hogyha az LKB e ö, úgy gondolja, hogy erre szükség van. Szerintünk ez nem jó, ugyanis véleményünk szerint az LKB e ö, eldönti azt, hogy kivizsgál egy ügyet, és utána büntetést szab ki, bírságot szab ki, rendben, de a, nagyon bonyolultá válik a helyzet akkor, hogyha öm, több úton is bírságokat lehet kiszabni. Tehát megint csak úgy gondoljuk, hogy az ezzel kapcsolatos második pont megint csak az első pontra ö, utal vissza, mi szerint az LKB ö, a bírságokat ö, publikálja vagy sem. Fontos az, hogy a piacon jól ismerjük a helyzetet, és nem biztos, hogy a tagállami hatóságoknak kell megadni ezt a lehetőséget. Mert itt igenis és kényes információkról van szó, az emberek cégeknek ismerniük kell a helyzetet, és majd ők maguk szankcionálják a piacon keresztül az említett pénzintézeteket. Tehát fontos az, hogy ne hallgassunk el információkat, mert ezeknek borzasztó hatása lehet a piac működésére nézve. Kollégák, vannak-e más kollégák, akik hozzá szeretnének szólni? Van egy kis időnk, mert hogy 4 óra 45 perckor lesz a következő napi rendi pontunk. Amennyiben többen nem kívánok hozzászólni, akkor kénynek visszaadom a szót. Köszönöm elnök úr, és köszönöm a kollégáknak az eddig elmondatokat. Felírtam ezeket a részleteket. és amint kicsit jobban megismertem ezt a dossziét, természetesen érdemben is megpróbálok majd reagálni ezekre. Természetesen majd megvizsgáljuk ezt a kérdést. Azt kaptam azt az információt, hogy kompatibilisek ezek a, a, a módosítók. Nos, a szakértőink javaslatai alapján arra következtetésre jutottunk, hogy a 3A módosító pontosan azt fedi le, amit az LKB kért, annak érdekében, hogy az világos legyen, lehet, hogy változtatni kellene a megfogalmazáson, pont, hogy ezt a konfliktust elkerüljük. Ugyanakkor feljegyeztem mindent, ami elhangzott. Alapvetően mi a jogsértéssel kapcsolatban a célunk az, hogy ne évüljön el, mielőtt bármiféle fellépésre sor kerültett volna. Az elmúlt napokban Fanover eh, Tret kollégám egy nagyon jó javaslatot tett arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet eh, ezen az eh, elévülési problémán túllépni. Persze lehet finomítani a javaslatot, hogy ez a három év vagy öt év ez hogyan alakuljon de professzor, banki szakértő kollégám azt hiszem, hogy nem véletlenül választotta ezeket a pontos határidőket. Én majd megismerkedem közelebbről ezzel a témával, mert a kollégám az Eurócsoporttal és holnap az ECFIN ülésen kicsit elfoglalt. De azt hiszem, hogy ez kiindulási alapnak nem rossz. Együtt tudunk majd működni, figyelembe tudjuk venni a kollégák javaslatait, és a módosító indítványaikat érdeklődve várom, remélhetőleg ezt a kompromisszumét még hamarabb eh, le tudjuk majd zárni. Köszönjük, mondja az elnök. A módosítók benyújtásának a határideje szintén október 17-e déli 12 óra. Ezeket a módosítókat tárgyaljuk november 3-án, avagy 4-én, szavazunk 11-én, és a második novemberi plenáris elé terjesztjük majd szavazásra, ha minden jól megy. Még egyszer tudunk gratulálni Johann van Overfeld kollégának a pénzügyminiszteri kinevezéséhez, most pedig 30 percre felfüggesztem az ülést. Colleagues, I think we can start. Kollégák, szerintem, szerintem kezdjünk hozzá, nem? Lássunk hozzá. Take seat. We can start. Mindenki foglaljon helyet, és próbáljunk meg szavazni. Kezdjük talán egy teszt szavazással. Tehát próbaszavazás, megnyitom a szavazást, szavazzon igennel, akinek kedve van szavazni, és nemmel, akinek nincs. Some seven colleagues are not voting. Még hét kollega nem adta le a szavazatát. Már majdnem mindenkinek sikerült leadni a szavazatát. Ha igen, ha nem, most én lezárom a szavazást, és megállapítom, hogy rendben működik a rendszer. Elsőként Philip de Bakker jelentés az Európai Szemeszter a gazdaságpolitikai együttműködés területén a 2011-es prioritások végrehajtása. A kompromisszummal kezdjük mellette. Ellene. Elfogadtuk. Egy A kompromisszum mellette. Ellene. Elfogadtuk. 59-es mellette ellene nem fogadtuk el. 60-as mellette ellene elfogadtuk, 61-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 63-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. C kompromisszum mellette Elne, Elnőrizzük a biztonság kedvéért. A C kompromisszumról szavazunk elektronikusan. Kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Egy szavazat híja, nem fogadtuk el, így a 66-osról szavazzunk mellette. ellene. Szerintem a 66-ost ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Ketten még nem adták le. Még egy valakire várunk. Jó, rendben. Lezárom. Nem fogadtuk el. 72-es mellette. Ellene. Ezt is sajnos ellenőriznünk kell elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Nem fogadtuk el. 70-es mellette. Ellene. Szerintem ugyanaz az arány, mint az előbb. Nem fogadtuk el. 75-ös következik mellette. Ellene. Ugyanaz az arány, nem fogadtuk el. 67-es mellette. Ellene. Jó. Ellenőrizzük elektronikusan. 67-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Nem fogadtuk el. 71-es mellette. Ellene. Tartózkodik. Nem fogadtuk el. 73-as mellette. Ellene ellenőrizzük elektronikusan. 73-asról szavazunk tehát. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk a 74-es következik mellette. Ellene. Elfogadtuk. D kompromisszummal folytatjuk mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 81-es mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom. Nem fogadtuk el. Két szavazat híja volt, E kompromisszum mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 91-es mellette. 91-es. 91-es. We have 91, those in favor. 91-es mellette. Ellene. Ellenőrzzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Még négyen, még. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 93-as mellette. Ellene. Elfogadtuk. F kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 99-es mellette. Ellene. Tartózkodik ellenőrzik elektronikusan. 99-esről megnyitom a szavazást. Lezárom. Nem fogadtuk el. 102-es következik mellette. Ellene. Ellenőrizzük ezt is a 102-est, mellett megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el. Így van, jól mondtam. G kompromisszum mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. H kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. I kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 115-ös mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. J kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 125-ös módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. K kompromisszum szóbóli módosítóval kiegészítve a szocialistáktól először a szóbeli módosítót bocsájtom szavazásra. Van valakinek elnevetése? Igen. Jó, akkor a K kompromisszumról szavazunk mellette. ellene ellenőrizzük elektronikusan a K kompromisszumot, tehát megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk egy szavazat többséggel. K1 az előadó kiegészítésével, ami egyébként nekem nincs is meg, de hát gondolom mindenki tudja, hogy miről van szó. Igen, mellette. Ja, nem, maga a kompromisszum a kiegészítés. Rosszul fogalmaztam, tehát mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, el kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, el egy mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, el kettő mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, ellenőrizzük az L2-t, ám legyen, megnyitom a szavazást, egyért egyértelmű többség volt, kérem felesleges elektronikus szavazásokat ne kérjenek a kedves kollégák. Következik az N kompromisszum mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Ó, kompromisszum két szóbeli módosító érkezett, az első a szocialista frakciótól érkezett. Szümbörnasszony. Eljárási problémám van. 3.30-kor kezdtük. 3-4-kor érkezett ez a módosító, szóbeli módosítót nem szavazhatunk a, a bizottságülés megkezdése után érkezett módosítók esetében. Két elemvetés is van a szóbeli módosítóval kapcsolatban, így tehát az második szóbeli módosítóról szavazzunk, amit az zöldek nyitottak be mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk a kompromisszum e szóbeli módosításra kiegészítve mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük elektronikusan. Az O kompromisszumról a zöldek szóbeli módosítójával kiegészítve, tehát erről szavazunk elektronikusan. Lezárom. Lefogadtuk. 143-as mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 144 mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elvetettük, 145-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, P kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 158-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, Q kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, R kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. S kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. T kompromisszum mellette. Bocsánat, részenként szavazás. Először az első részről szavazzunk. The enforcement of kitétel nélküli szövegről szavazzunk. első részről mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Második rész mellette ellene. Szerintem ellenőrizzük elektronikusan. The enforcement of szavakkal együtt két kollega nem szavazott még. Lezárhatom a szavazást? U kompromisszum következik mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk V kompromisszum mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk W kompromisszum mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk 19 194-es módosító mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást nem fogadtuk el, X kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, Y mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 206-os módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, Z kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 217-es módosító két részben szavazunk. Az első rész, az egész bekezdés mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. Második rész így értelmét veszti. Önmagában ugyanis nincs értelme. Az AA kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. AB mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 231 mellette ellene tartózkodók. Leellenőrizzük. 231-es elektronikusan. Lezárom a szavazást elutasítva, 240 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 241 mellette ellene tartózkodók elfogadva. AC kompromisszum mm, szóbeli módosítással a zöldek részéről, először a szóbeli módosítás mellette ellene leellenőrizzük a szóbeli módosítást, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Az AC kompromisszum, tehát ez nem fogadtuk el, és akkor most a szóbeli módosítás nélkül szavazunk az AC kompromisszumról mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 254-es mellette ellene. Leellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva AD kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. AE kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, AF kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, AG kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, AH mellette ellene tartózkodók elfogadva, AI ezt két részbe fogjuk megszavazni. Első rész az Emission Reductions-ig mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Második rész a paragrafus további részei mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ezzel következik az AJ e kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, AK mellette ellene tartózkodók elfogadva, 313 mellette ellene tartózkodók elfogadva, AL kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 322-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, AM kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 332 mellette ellene tartózkodók elutasítva, AN kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 338-as mellette ellene leellenőrizzük a 338-as. Megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. AU szóbeli módosítással az sznd től Először a szóbeli módosításról szavazunk, mellette ellene tartózkodók elfogadva most a kompromisszum, mellette ellene tartózkodók elfogadva, a P mellette ellene tartózkodók elfogadva, jönnek a vélemények. Empl 1-es mellette, ellene, ezt leellenőrizzük, megítom a szavazást. I think you are right. Three still missing. Még hárman nem adták le a szavazatukat. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Emp 2-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, hármas mellette, ellene, azt hiszem, hogy ezt is elfogadtuk, de azért ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadva négyes mellette ellene tartózkodók elfogadva, ötös mellette ellene, ellene elutasítva, hatos erről nem szavazunk, hetes mellette ellene tartózkodók elfogadva, nyolcas as nyolcas ennek az második részéről fogunk szavazni. Megnyitom a szavazást. Mellette ellene tartózkodók elfogadva, 9-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 10-es elnézést. Akkor a 9-esről megnyitom a szavazást. Azt hittem, hogy a néppárt mellette szavaz. Az én hibám volt. Lezárom a szavazást. Elutasítva valóban. Tízes mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. Tizenegyes. Második rész mellette. Ellene. Ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Kérem, szavazzanak, kedves kollégák! Nem akarnak? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Emplő 12 mellette. Megint csak a második részről szavazunk, ellene. Tartózkodók. Elfogadva. 13 mellette ellene tartózkodók elfogadva, illetve ellenőrizzük. Öt kolléga még mindig nem szavazott. Lezárom. Elfogadva. 14. Első rész. Mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 15-ös. Nem szavazunk 16-osról, nem szavazunk 17-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 18 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 19 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 20-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 21 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 22 mellette ellene, leellenőrizzük, 22-est szintén Alex still two, one. Okay, let's close the vote. Lezárom. Elfogadva. 24 mellette, illetve 24 mellette, 23 ellene. Most jön a 23-as, mellette ellene tartózkodók, elfogadva. 24 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 25 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 26 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Első mondata a 27-esnek, nem, bocsánat, a második monda, illetve az elsőről fogunk szavazni, a második nem a mi kompetenciánk mellette, ellene leellenőrizzük, Lezárom a szavazást, bár van valaki, aki nem szavaz, elfogadva. 30-as, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 31, mellette, ellene, leellenőrizzük a 31-est. Három kolléga nem szavaz. Elfogadva. Egy fős többsége. 31 el, mellette ellene elnézést kérek, javítja magát az elnök. A 31-ről már szavaztunk, most jön a 37-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 42-es, mellette ellene tartózkodók elfogadva, 44, mellette ellene tartózkodók elfogadva, 45, mellette ellene leellenőrizzük a 45-öst. Megnyitom a szavazást. Excuse Vote is closed. Lezárom. Elfogadva. 49 mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 50-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 53 mellette ellene Ellenőrzés. Megnyitom a szavazást. 53-asról. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 54. Mellette ellene tartózkodók elfogadva, ugyanezzel a többsége, vagy ellenőrizzük az 54-est is. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Igazuk volt. Elnézést, elutasítva. 55-ről nem szavazunk, 57 első mondata. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Sorry? 57, yes, yes. 57-es, igen. Igen, elnézést, igazuk van. Mellette. Ellene.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 egy többség, egy ö, szavazaton múlott. 58 mellette. Ellene. Leellenőrizzük. Elfogadva. 59 mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 60 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 61 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 62 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 63 mellette ellene leellenőrizzük a 63-ast. Lezárom a szavazást, elutasítva. Budget következik. Hármas mellette ellene tartózkodók elfogadva, négyes mellette ellene tartózkodók elfogadva, ötös mellette ellene tartózkodók elfogadva. Most a hetes következik, mellette. Kérem, mutassák a kezeiket, ellene. Leellenőrizik a hetest. Megnyitom a szavazást. Two, vote, two colleagues still not voting. Okay, we close the vote. Lezárom a szavazást, elutasítva. Imkó következik, 20-as. Mellette ellene tartózkodók elfogadva, 22 mellette ellene tartózkodók elfogadva, Envi 1-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 2-es mellette ellene leellenőrizzük az Envi 2-est, megnyitom a szavazást, Négyes mellette. We have, I have, the next is MV4. Nálam a MV4-es a következő, de úgy tűnik, hogy a négyesről szavaznunk kell. MV4 mellette, ellene, leellenőrizzük a négyest mellette, illetve megnyitom a szavazást. For colleagues still not voting. Two. Okay, we close the vote. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hatos. Mellette. 6-os. Nem látom. Ellene leellenőrizik az MV6-ost. Three not voting. Még három. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Envi 9 mellette, ellene leellenőrizzük az Envi 9-est. Three colleagues still not voting. Two. Még három kolléga, kettő. Lezárom. Elutasítva. Envi 10 mellette ellene. Úgy tűnik ugyanaz a többség, de ellenőrizzük le ezt is. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Envi 11 mellette ellene, leellenőrizzük. Envi 11. Még hatam. Let's close. Rejected by one vote. NV 12 egy többséggel elutasítva. 12. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Következik a 37-es eredeti szöveg, 37-es bekezdés mellette ellenet tartózkodók elfogadva, preambulum bekezdések AQ mellette ellene tartózkodók elfogadva, 11-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, AR kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 15-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva, AS mellette ellene tartózkodók elfogadva, AT mellette ellene tartózkodók elfogadva, 23-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 24 mellette ellene tartózkodók elutasítva, a U mellette ellene tartózkodók elfogadva, 32-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, a V mellette ellene tartózkodók elfogadva, a W mellette ellene tartózkodók elfogadva, a X mellette ellene leellenőrizzük, megnyitom a szavazást az AX kompromisszumról. Still for colleague, three, two colleagues, one. Két kolléga, egy, lezárom a szavazást elutasítva. Akkor a 37-es mellette ellene tartózkodók, leellenőrizzük a 37-est. Megnyitom a szavazást. Closed. Still draw, so rejected elutasítva, 38 mellette ellene leellenőrizzük, 38-as, lezárom, elutasítva akkor tulajdonképpen ez a preambulum bekezdés eltűnik, AY mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 42-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 43-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, a preambulum bekezdés empl mellette ellene tartózkodók elfogadva, C mellette ellene tartózkodók elutasítva, Ample F mellette ellene leellenőrizzük az Ample F-t, F-et, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. Empől H mellette ellene tartózkodók elfogadva, Empől I mellette ellene tartózkodók elfogadva, J mellette ellene leellenőrizzük az Empől J-t. megnyitom a szavazást. Empől J. lezárom, elfogadva K mellette, ellene tartózkodók, el, ö, ellenőrizzük a K-t, megnyitom a szavazást, elutasítva. Citations eredeti szöveg 1, mellette ellene tartózkodók elfogadva, egyes módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva, kettes mellette ellene tartózkodók elutasítva, kettes eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók elfogadva, hármas mellette ellene tartózkodók elfogadva, négyes mellette ellene tartózkodók elfogadva, ötös mellette ellene tartózkodók elfogadva, hat mellette ellene tartózkodók elfogadva, hetes mellette ellene tartózkodók elfogadva, hetes mellette illetve egy hármas mellette ellene tartózkodók elfogadva, négyes mellette ellene tartózkodók elfogadva, 8-as eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók elfogadva, 5-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva, 9-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 10 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 11 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 12 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 13 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 14 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 15 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 6-os mellette ellene tartózkodók elfogadva, 7-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, empl 1-es mellette ellene, tar- ezt leellenőrizzük, empl 1-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Imkó 1-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, Imkó 2-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 3-as Imkó mellette ellene tartózkodók elfogadva, és most következik a teljes módosított szöveg elektronikus szavazással, megnyitom a szavazást. meine Freude. You won everything and upstairs. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 20 mellette, 18-an ellene szavaztak, 15 tartózkodással. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Elég érdekes volt ez a szavazás, de most következhet a következő napirendi pontunk. Point seven. Hetes rendi pontról van szó. Hát Pénzpiaci alapok, a nyolcas rendi pont ez. mivel láthatták, hogy hosszabb volt a szavazás, mint ahogy azt beterveztük a, az elektronikus szavazások miatt, ezért most már gyorsabban kell eljárnunk az a pénzpiaci alapokkal kapcsolatban azért, hogy meg tudjunk beszélni az éves adójelentésekről is. Tehát azt kérem a jelentéstevőktől és az árnyék jelentéstevőktől, hogy legyenek rendkívül összefogottak. Először is Nina Jill kap szót. Azt kérem, hogy mindenki hagyja el a termet, aki nem akar itt lenni. Nina. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném, hogyha egy kicsit csendesebb lenne a terem. Ez az első jogalkotási javaslat, az árnyék banki tevékenységet övezően számos nemzetközi szervezet úgy gondolja, hogy a pénzpiac a mérete miatt, illetve a különböző incidensek miatt most már megfelelő szabályozási el, hogy rendelkezzen, és a G20 is foglalkozik ezzel. Nos, ez a javaslat szeptemberben indult be, tavaly, az ECOM szakbizottság az elmúlt ciklusban megvizsgálta ezt, viszont nem igazán tudtak politikára megegyezni, több okból kifolyólag, és ezért van ez ismételten előttünk. Elnök úr, én igazából azt szeretném, hogyha röviden felvázolhatnám azokat a témákat, hogy mi a pénzpiaci alap, milyen aggályok vannak, mi a bizottsági javaslat, és én mit gondolok erről. Nos, Először is az első kérdés. Úgy gondolom, hogy a pénzügyi intézetek, a, a kormányok veszik innen a finanszírozást, itt magas szintű likviditásra van szükség, diversifikációra van szükség, értékstabilitásra, amely együtt jár a pénzpiaci kérdésekkel is. Sokan ezt a banki befektetések alternatívájaként kezelik. Nos, hogy ezt kontextusba helyezzem, 1000 milliárd eurót kezelnek, és 40%-át teszik ki a rövid lejáratú adóságoknak. Tehát összességében 1 trillió euróról van itt szó. A pénzpiaci alapok 15%-át teszik ki az európai kötvénypiacnak, tehát a pénzpiaci alapokkal finanszírozzák a különböző tevékenységeket rövid távon. A befektetők biztonságot kapnak, likviditást kapnak, és hozamot is. Hasonlít ránézésre a betétekre, viszont nem erről van szó. Nos, miért aggódnak a szabályozók, mivel ezeknek az alapoknak van egyfajta jellemzője, ezek eléggé ki vannak téve annak, hogy megrohamozzák ezeket az alapokat, és ráadásul nagyon is kötődnek a valós gazdaságnak, és ezek az alapok nagyon nagy szerepet játszanak a finanszírozásban, hiszen nagyon sokan a pénzpiacokról finanszírozzák magukat, és nagyon metében függnek a szponzoroktól, akik ezek a nagy bankok, amelyek túlságosan nagyok ahhoz, hogy megbukjanak. És ez veszélyt rejt magában, veszélyt rejt az adófizetőkre nézve és A Moody's értékelte ezeket, és mintegy 12 milliárd szponzori támogatást kaptak ezek az alapok az EU-tól, illetve az USA-tól, és 7, 200 pénzpiaci alap kapott külső támogatást, hogy fenntartsa magát. Tehát amellett, hogy meg is rohamozhatják ezeket, mindenképpen meg kell védeni a befektetőket is, hiszen azok, akik későn kapcsolnak, általában a kisebb befektetők, hátrányba kerülhetnek a gyorsabban reagálókhoz képest. Mit javasol a bizottság? Szeretnének általános szabályokat bevezetni ennek érdekében, hogy a pénzpiaci alapok likviditását növelni lehessen, és így növelni lehessen a struktúrájuk stabilitását is. Egyforma szabályokat kívánnak bevezetni azért, hogy legyen egy minimális napi, illetve heti likviditás, és megpróbálnak létrehozni egy jobb fajta megértést a befektetőkkel szemben. Ezáltal próbálja garantálni azt, hogy az alapok magas szintű és diversifikált eszközökbe fektetnek be, amelynek jó a hitel minősége. Így próbálják garantálni azt, hogy az alapok likviditása megfelelő ahhoz, hogy vissza tudják fizetni a befektetőket. Az alapok stabilitása által kell garantálni a értékeléseket is. Úgy gondolom, hogy meg kell vizsgálnunk ezeket a javaslatokat, újonnan kell kezdenünk, és meg kell vizsgálni azt, hogy hogyan néznek ezek a javaslatok az elmúlt hónapok tükrében. Voltak reformok, és az olasz elnökség különböző opciókkal szolgált. Én egy nagyon nyílt megközelítést szeretnék alkalmazni, szeretnék meghallgatni mindenkit, több szereplőt is meghallgattam, a továbbiakban is szeretnék velük találkozni, és feljegyzem azt, hogy kikkel találkoztam, és persze ezt megosztom mindenkivel az átláthatóság érdekében. A javaslatom, a bizottság javaslata kapcsolatban az a véleményem, hogy jó a kiinduló pont, és ez a benyomásom, hogy a javasolt cikkek többsége nem vitatott. Úgy vélem, hogy a politikai célkötőzésnek annak kell lennie, hogy a rendszer kockázatokat kiküszöböljük, főleg azt, hogy megrohamozzák ezeket a pénzpiaci alapokat. Ezeket az alapokat nagyobb likviditással kell ellátni, átláthatóbbá kell tenni. Ezen kívül egyensúlyt kell teremtenünk, biztosítani kell azt, hogy a piac ne legyen túl koncentrált. Mik a legvitatottabb pontok? Az ez ahhoz kötődik, hogy kétfajta pénz alap vannak, a, a C-navok és a V-navok. A CNF egy olyan pénzpiaci alap, amely nem kíván megvál egy átlagos nettó értéket fenntartani, változik a nettó érték. A CNF viszont egy olyan alap, ahol egy stabil egy euró per részvény alapú megközelítést alkalmaz. A net értéke azonban a pénzpiaci alapoknak változhat, és ezért nem mindig ugyanaz a pénzügyi arány, hogy egy euró per alap. Tehát az ilyenfajta jellemzők miatt a bizottság és más szabályozók is úgy gondolják, hogy a rendszerszerű kockázat miatt 3%-os tőke pufferre van szükség. Tudom, hogy ezzel kapcsolatban nagyon sok vitánk lesz még, mert ez a legvitatottabb pont jelenleg, tehát az, hogy valóban 3 legyen ez a tőke puffer. Számos lehetőség van arra, hogyan foglalkozunk ezzel, és szeretnék négy fő területet felvázolni. Az első az az, hogy végre kell hajtanunk eh, ezt a javaslatot néhány változtatással, mégpedig a tőkepuffert is figyelembe véve. A második az az, hogy legyen egy olyan rendszer, amely a eh, likvidiakon, a visszatérítésen alapul, amelyet az ipar egyébként szeretne ezt a megoldást. A harmadik terület, amit szeretnék megvizsgálni, ez a tőke puffer elképzelése. Ez kicsit hasonlít az usa megoldáshoz, és az olasz javaslat, amely egy alacsony volatilitású vénavot irányozna elő. Persze azt, hogy melyik területet fogom ma megvizsgálni, attól fog függni, hogy mit javasol a bizottság, és hogy milyen lesz majd a megbeszélésünk a szakértőkkel. Én azt szeretném, hogyha a körül rálátásunk lenne erre, és hogyha ezek az alapok hozzájárulhatnának az igazi európai ipari politikához, viszont ehhez egy működőképes megoldásra van szükségünk. El kell mondjam azt, hogy egy kicsit csalódott vagyok ma amiatt, hogy mindenki, akivel találkoztam, azok csak problémát vetettek fel, viszont megoldást nem kínáltak, tehát szerintem egy kerekasztal beszélgetés ezért lehetne jó, mert mindannyian azt szeretnénk, hogyha hatékony, működőképes javaslat lenne előttünk, nem akarjuk azt, hogy ugyanazt tegyen mint a múltkor. Az ütemterv a következő, remélhetőleg a jelentés tervezett meg lesz december 1 2-ára, december 11 en módosító benyújtásának határideje, és január 21-én beszélünk a módosítókról, februárban a szabizottságban, márciusban a plenárison szavazunk el erről. Tehát nincsen sok idő arra, hogy a különböző opciókat megvizsgáljuk. Úgy vélem, hogy az érdekelt kollégák majd találkozni kívánnak velem. Szerintem nagyon fontos a pénzpiaci alapok területe, fontos a jövő szempontjából is. A lehető leggyorsabban próbáltam beszélni annak érdekében, hogy betartsam az időt. Thank you. Köszönjük szépen a tolmácsoknak is a kitartást, most pedig megadom a szót az árnyék előadónak a néppárt nevében Elnök úr, köszönöm szépen. Rövid megjegyzéseim lennének. Először is egyetértek az előadó nagyon nyitott megközelítésével. Nina Gill jól áll ez a kérdéshez. Fontosnak tartom, hogy ilyen nyitottak maradjunk, hiszen a kollégák is nyilván megoldást, kompromisszumot keresnek ebben a nagyon fontos témában. Ez fontos nem csak az ágazat számára, hanem az egész Európai Unió pénzügyi ágazata számára. Ahogy Nina Gill említette, már eddig is nagyon komoly munkát végeztünk ebben a témában. Fontos, hogy a parlamenten ne verjük el gyorsan ezt a dossziét, hanem alaposan átrágjuk magunkat ezen, hiszen körbe kell járni ezt a kérdést. Az Európai Bizottság javaslatának dicséretes az alapcélja. Az úgynevezett árnyékbanki szolgáltatásokat, valóban mm, szorosabban kell szabályozni, hogy a pénzpercokból vetett bizalmat helyreállítsuk, ugyanakkor arányosnak kell lennie bármiféle ilyen fellépésnek annak érdekében, hogy eh, az uniós piacokra hátrányos hatással ez nem bírjon. Éppen ezért egyetértek azzal, amikor az előadó azt mondja, hogy eh, valóban egy kiegyensúlyozott megközelítéssel tudunk csak célt érni, és tudjuk kiküszöbölni az esetleges hátrányos hatásait ennek a javaslatnak. Vannak elemei a csomagnak, például a diversifikáció, a befektetési politika, a likviditás gazdálkodás, felügyeleti szabályok, és így tovább. Ugyanakkor aggaszt az a javaslat, hogy egy 3%-os tőkepuffert vezetnénk be. Úgy érzem, hogy ez lik, európai likviditásra nagyon komoly hatással lenne, és az Európai Unió így nemzetközi szinten kevésbé lenne vonzó. Ez gazdaságilag nem működőképes a, a szívaf pénzpiaci alapokra, amelyek az egész uniós gazdaság szempontjából nagyon fontosak, hiszen például a nyugdíjalapok, az önkormányzatok, a SINAF alapokat minden napokban használják. A, likviditás, a hozam, ez az, ami őket érdekli. Egyszerű műzleti modell a SINAF pénzpiaci alapoké, amelyek nélkül az Európai unió gazdasága nem maradna működőképes, 400 milliárd euróról eh, beszélgetünk, amely ilyen 3%-os tőkepuffer mellett valószínűleg máshol tennék a székhelyüket. Az amerikai eh, amerikaiak idén júliusban döntöttek Gallagher, aki egyébként a pénzfelügyelet, amerikai pénzfelügyelet elnöke, úgy döntött, hogy a tőke puffer nem működik a pénzpiaci alapokra, egész egyszerűen ennek nincs logikája, éppen ezért úgy érzem, hogy kivételesen az amerikaiakat kell követnünk ezen a téren. Tőlük azt is hallottunk, hogy a tőke puffer csak azt az illúziót kelteni a befektetőkben, hogy van védelem számukra, a meghallgatásra gondolt Nina nem kerekasztalra. Nos, azt hiszem, hogy ez, ez nagyon üdvözlendő gondolat. Legyen meghallgatás, ne kerekasztal, erre kérem a kollégákat is. Minél többet beszéljünk erről a javaslatról, és hogy ez mit jelenthet az ágazat számára. Ezen kívül nagyon hasznos lenne, hogyha az SEC-től magától, illetve az ő képviselőiktől hallanánk bővebben erről. Tudom, hogy az amerikai és az európai piac között óriási különbségek vannak, ugyanakkor az LKB véleményében arról beszél, hogy ez a tőke puffer szabály nem veszi figyelembe a pénzpiac alapok kockázati profilját, és nem kívánt következményekkel is járhat ez a SENAF pénzpiaci alapok tekintetében. Az Európai Bizottság újra és újra elmondta, hogy a színaf alapok nagyon fontosak az Európai Unió gazdaságában, de ez a tőkepuffer, amelyet javasol az Európai Bizottság, nagyon negatív hatással bírna a SENAF ágazatra az Európai Unión belül, ezért úgy érzem, elnök úr, hogy együtt kell dolgoznunk azon, hogy egy pragmatikus, működőképes megoldást találjunk etémiában. Ennek érdekében Nina Gillel és az árnyék előadókkal az elkövetkező hetekben, hónapokban szívesen együttműködöm, annak érdekében, hogy a SENAF alapok tovább működhessenek a VINAF alapok mellett. Thank you. Köszönjük az ECR nevében. Kérjük a kollégát. Uh, uh, President. Kamál úr. Köszönöm, elnök úr. Brian említette e, azt, hogy e, Nina nyitottan e, áll ez a kérdéshez. 2009 óta dolgoztunk együtt ezzel, most szívesen dolgozom vele megint együtt. Az előző parlamenti ciklusban is foglalkoztam ezzel a kérdéssel. Ez olyan, mint a Groundhog Day című filmben, amikor újra meg újra megismétlődnek a dolgok, tényleg déjà érzésem van. Remélem, hogy nem kell feltalálnunk a spanyol viaszt, ahogy azt szoktuk mondani. A az igazi kérdés a korábbi ciklusokban a szénafokra vonatkozandó tőke puffer kérdése, ez a problémás. A politikában vagy tiltunk valamit, vagy gazdaságilag működőképtelené tesszük. A 3%-os ilyen tőke puffer egyszerűen működőképtelené tenni a szenaf alapokat gyakorlatilag ezzel tönkretenénk őket. Szerintem felesleges ez. Olyan kicsi profitmarzsal dolgoznak a szenefok, hogy a legkisebb ilyen tőke pufferrel is ellehetetlenítenénk ezeket az alapokat. Vizsgáltuk már például a, a Key Points és Redemption Gates megoldások gazdasági megoldások működőképességét, erre vonatkozó ajánlásokat majd még teszünk Kínának. Azt se felejtsük egy pillanatra se, hogy a SENAF alapok esetében az igazi problémát az okozta, hogy a dollárban jegyzett alapok voltak igazán kitéve a problémának. Nem a szenaf alapok szerkezetével, milyenségével van gond, hanem azzal, hogy mibe befektettek. A szenaf és vanaf alapok nagyjából ugyanúgy teljesítettek az elmúlt években, sőt, néha a szenaf alapok még jobban is teljesítettek. Tehát az, hogy, nem biztos, hogy a Szenaf az nem biztonságos, a Vanaf pedig biztonságos, szerintem ez alapvető tévedés. Ne felejtsük itt el azt, hogy Először is a francia Venaf alapok e, esetében is menekültek ebből a befektetők, kivonták a pénzüket, az Európai Bizottság is e, beszámolt erről, illetve a Bundesbanknak kellett a, a német Venaf alapok segítségére segítenie. Miért járt volna el így, hogyha nem érezte volna úgy, hogy veszélybe kerültek ezek az alapok? Azt kell megvizsgálni, hogy a pénzpiaci alapok területén mi az igazi probléma. Általában nem magával a dolgok kini, szerkezetével van gond, hanem azzal, hogy mibe fektetik a pénzt. Éppen ezért likviditási és diversifikációs szabályokat kell, szigorú szabályokat bevezetni és ezért nem szabad az amerikai és az európai piacot össze hasonlítani. Mert úgy érzem, hogy teljesen más a helyzet is, például a visszaváltási díj esetekben. Mi van akkor, hogyha a Szenafok tönkre mennek, hol megy majd mindez a pénz? Nem a Venaf alapokba folynak át, hanem a rendes banki ágazatba. Az LKB-nak e lehet, hogy ezt tetszene, de el kell azt szerintem kerülnünk, hogy rendszerszerű koncentráció alakuljon ki, túlságosan mm, e, szembe mennénk a diversifikációval. Épp, éppen a rendszer kockázatot csökkenteni az, hogyha nem csak a banki ágazatban folyna a pénz, a befektetői pénz. Fogalmazzunk egyértelműen, az alapvető problémát nem adattuk meg, azt, hogy a bankok tönkre mennek, és adófizetők pénzé, az adófizetők pénzéből mentik meg a bankokat. Szerintem éppen ezért nagyon kültekintően kell e, ez ügyben eljárnunk az előadó megközelítését éppen ezért én alapvetően üdvözlöm, de még van bőven mit javítani ezen. Remélem, hogy ezt még átlátható módon tudjuk majd megtenni. Thank you. Now for the... Köszönöm szépen, Alde. Péter Jecek. Köszönöm szépen. A jelentéstevő beszélt arról, hogy nyílt és meghallgató megközelítést kíván alkalmazni. Én is így gondolom, hogy ez így jó, találkoztam az érintett felekkel, és természetesen vannak különböző álláspontok. Igazából itt a paletta eléggé széles, a színav teljes betűjtásától egészen a puffer kérdésén át a redemciós megoldásig visszaváltási díjig, és így tovább. Mindenesetre nekem nagyon tetszik a kerekasztal megoldás, ugyanis szerintem, hogyha a különböző álláspontok egymással szembesítések kerülnek, akkor lehet, hogy változnak azért a nézőpontok is, úgyhogy várom, hogy együttműködjünk ebben a témában. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Gue, Demázi úr, vagy mégsem? Viegas úr. Eh, muito rapidamente, estamos no, no... Nagyon röviden. Ez tulajdonképpen az alkímia szintjén van, sőt az egész probléma központjában találjuk magunkat a pénzügyi válság erre vezethető vissza, amely aztán a reálgazdaságba is átgyűrűzött, és nem igazán lehetett látni azt, hogy mi is történik bent a magban, és pont ettől aztán az egész piac összeomlott. Rá kellett jönnünk arra is, hogy a piac nem működik ebben a rendszerben, és ezért most megpróbálunk különböző problémákat orvosolni. Természetesen mi készen állunk arra, hogy az átláthatóságot növeljük ezen a piacon. Már csak azért is, mert növelnünk kell a védelmét ezeknek a rövidtávú befektetési lehetőségeknek azért, hogy a kisbefektetőket védjük. De ugyanakkor a mai vitának talán arra is ki kellene terjednie, hogy hogyan lehetne a pénzügyi szolgáltatásokat jobban ellenőrizni, mert különben hosszú távon nem fenntartható ez a rendszer. Köszönöm. A zöldek nevében Éva Zsoli. Köszönöm szépen. Nos, hát alig várom, hogy Nina Gill-lel együttműködjek ebben a fontos dossziéban, amelynek a célja a pénzpiaci alapok megfelelő kezelése. Az angol bankoktól kezdve a különböző hatás, a különböző hatóságokon keresztül nagyon sok európai hatóság látja azt, hogy milyen nagy problémákat jelent mindez a kockázat szempontjából. Azon szisztematikus kockázatok, amelyeket a bankrendszer magában hordoz, meg kell szüntetnünk, és ugyan, olyan típusú jogszabályokat kell bevezetnünk mindenhol. Nagyon sok munkát végezett már Szeriel Kadraui, aki a korábbi parlamenti ciklus alatt jelentős tevője volt ennek a témának, és ebből úgy gondolom, hogy jó alapokon tudjuk megkezdeni a munkát. A legfontosabb első prioritás az az, hogy egy átmeneti időszakon túl tegyük magunkat a színáv végét ezzel előre jelezve, ugyanis ez az átláthatóságot akadályozza pánik kockázatot rejtenek magukba, amely az egész pénzügyi piacra átterjedhet. A korábbi jelentéstevő munkájának alapján jó lenne, hogyha a színávból vinávba térnénk át rövid távon, mondjuk két év alatt, mint ahogyan ezt korábban az Egyesült Államokban már meg eldöntötték, még idén nyáron. Jó lenne az is, hogyha a közpénzekből nem mentenénk ki az átállás folyamata alatt senkit. Egy kontraciklikus puffert szeretnénk beépíteni, ugyanis itt prociklikus faktorokkal kell számolnunk. Ezen kívül azt is szeretnénk elérni, hogy az MMF mindenféle olyan programot dolgozzon ki, amelyek az korábbi jogszabályoknak megfelelően megoldja a helyzetet, ugyanis az MMF-et nem szeretnénk engedélyezni azon cégek esetében, amelyek az adóparadicsomokban vannak, hogy termékeiket az európai piacon értékesítsék. A MIFID esetében szintén hasznosnak találom azt, hogy egy listát állítsunk össze az engedélyezett termékekkel kapcsolatban. Ezen kívül a lehető legjobban limitálni kell az MMF-et a derivatívák, illetve agregált derivatívák hatásának. Ezen felül fontos lenne hogy a valuta alapok, amelyek tulajdonképpen bankként működnek, nagyon átlátható módon működjenek, mert ezt a közvélemény felé kell publikálni, nem úgy, ahogyan az az Egyesült Államokban történt. És végül Ninának pedig annyit szeretnék mondani, hogy nagyon tetszik nekem a kerekasztal gondolata. Köszönöm. Thank you. I have yeah. Köszönöm szépen. Wolf úr az FDD részéről. Working. Sorry, Mr. Chairman. Elnézést, elnök úr. A pénzpiaci alapok nagyon fontosak a növekedés beindítása szempontjából az Európai Unióban. Nina is elmondta, hogy óriási a jelentőségük, 22%-át jelenti az EU kormányzati rövidtávú adósságfinanszírozásnak, és úgy gondolom, hogy ha jogalkotásról beszélünk, akkor itt fontos, hogy ne problémákat teremtsünk. Azt láthatjuk, hogy a pénzpiaci alapok esetében ez azokra lehet kellemetleneknek Európán kívül vannak kliensei, de az adósság az itt van Európában. Lesznek itt költségek is, viszont ezek nem annyira lényegiek. A működési költségekkel kapcsolatban ügyelnünk kell, mert ez fontosak a, a cégek számára. Meg kell vizsgálni a végfelhasználókat és azok, akik az iparban dolgoznak, would be wiped out if the Hogyha a tőkekövetelményeket a jelenlegi javaslat szerint bevezetjük, akkor ellehetetlenítjük ezt az ágazatot. Ha állandóan azt hallják tőlünk, hogy egy szolgáltatást kell nyújtaniuk, és sok ágazatot érint, olyan, olyan szolgáltatást nyújtva például a, a, a jótékonysági szervezeteknek vagy a nyugdíjalapoknak, amelyeket nehéz pótolni, tehát nem csak a működési költségeket kell vizsgálni, hanem a tőkére vetített költségek hatását is. Például óriási hatással lesz ez az államkötvény kibocsátókra is egy olyan időszakban, amikor arról beszélünk, hogy a tőke kihelyezési lehetőségeket kell ösztönözni, a Lord Hill által bevezetendő irányelv tervezetekkel, akkor nekem nonsensnek tűnik az, hogy egy olyan pénzpiaci ágazatot lehetetlenítünk el, amely pontosan ilyen tőkét biztosít az európai cégek számára, ezért nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy milyen kihatással lesz ez a versenyre. A jelenlegi rendelkezések semmiféle pozitív hatással nem lesznek erre az ágazatra, ezért azt mondhatom, hogy nagyon nehéz ezen látom, hogy hogyan tudnánk erre megoldást találni. Az sokan azt mondják, hogy a válságot ezek az gonosz alapok okozták. Nem. Ezek és hogy ezek tulajdonképpen bankok. Nem. Ezek átlagemberek pénzét nem kezelik, tehát nem, tehát nem nem lakosság, lakossági ügyfelekkel nem foglalkoznak, azért banknak nem minősülnek. Éppen ezért tudunk, hogy miről beszélünk, arra kell odafigyelni, hogy az arany tojást, tojó tyúkot uh, itt uh, most ne lőjük uh, agyon, ezzel ezzel óriási kárt okozva egy olyan Európában, amely egyébként is nehezen tud versenyezni egy teljesen más modell alapján működő amerikai pénzügyi ágazattal. Now I give the floor to the rapporteur for a Köszönöm szépen, most pedig, hát akkor gyorsan öné a szó. Igen, köszönöm szépen, és köszönöm szépen minden jelentéstevőnek, árnyék jelentéstevőnek a megjegyzését, és tényleg már várom azt, hogy önökkel együtt dolgozhassanak. Csak néhány dolgot szeretnék eh, majd kiemelni a jelenlegi vitában. Szerintem fontos eh, az, hogy foglalkozzunk a Brian Hayes által felvetettekkel, viszont hogy november 4-én, 5-én beszélünk erről, akkor nehéz lesz meghívni ezt a szervezetet. Beszélni kell a titkársággal esetleg arról, hogy lehetne egy videokonferenciát tartanunk az elnyékjelentéstevők résztvételével. Tehát november 10 -e előtt erre sot kell keríteni. Amit Said Kamal elmített a cégekkel kapcsolatban, ezeket az úgynevezett corporate treasurer nagyon nehéz megtalálnunk, kik ezek a személyek, hogyha tud segíteni nekem abban, hogy találjunk egy olyan szemét, aki tényleg alkalmaz ilyen dolgot, akkor jó lenne, hogyha meg tudnánk hívni erre a kerekasztal beszélgetésre majd. Ez sokat jelentene vitánk szempontjából, hiszen többször hallottam azt, hogy ez elengedhetetlen a piac, pénzpiaci alapok. a vállalati pénzügyi vezetők esetében. És vannak még más kollégák is, akik belementek a részletekbe, a zöldek különösképpen. Én már várom azt, hogy beszélhessek az önök által felvetett elképzelésekről, de ahogy mondtam, jelenleg áttekintjük, megvizsgáljuk ezt a három-négy opciót, ami előttünk van, és amint lezajlik ez a kerekasztal beszélgetés, létrehozok egy jelentést, és beszélhetünk erről. Köszönöm a megjegyzéseiket, várom a munkát önökkel. Elnök, köszönöm szépen. Hagy emlékeztessek az ütemtervünkre a jelentés erről december 1-én vagy másodikán beszélünk, december 11 a módosítók benyitásának határa, de január 21 módosítókról akkor beszélünk. Februárban lesz a szavazás erről a jelentésről, és a márciusi második plenárison szavazunk erről. Következik a mai utolsó napirani pontunk, az éves adójelentés, azonnal meg is adom a szót Éva Kájlinak az SND frakció részéről. Thank you. I welcome our first... Köszönöm szépen, örülök annak, hogy az éves adóügyi jelentésről most először beszélhetünk, ami nyilván a múlt heti meghallgatások után új lendetet kap. A politikai frakciók eh, álláspontja adóügyekben jelentősen eltér, ugyanakkor bízom benne, hogy a többségünk egyetért abban, hogy gyorsabb, hatékonyabb lehetne eh, és jobb az egész rendszer és Pierre Moszkovici ezügyben nagyon biztató dolgokat mondott az leendő bizottsági munkával kapcsolatban. A meghallgatások során beszéltünk arról is, hogy egy integráltabb üzletbarátabb és társadalombarátabb gazdaság és adópolitikát kellene alkalmazni az Európai Unióban. Egy monolitikus, szigorú monetáris politika, amely nem bizonyult túlságosan sikeresnek ez idáig, egy beruházás barátabb politikára, adópolitikára kellene áttérni a fiskális kiigazítás és közelítés tekintetében. Azt hiszem, hogy ez üdvözlendő. Persze ne felejtsük el, hogy milyen katasztrofális következményekkel járhat, hogyha késlekedünk ez ügyben. Ugyanakkor a változásnak nagyon sokan ellenállnak, ez, a, ez a mentalitás remélhetőleg azonban nem a többséget jellemzi. A fiskális megközelítést azonban nem tudjuk átütni gyakorlatba, hogyha egy átfogó adópolitikát nem teremtünk meg, amely növekedésbarát, méltányosabb, amely a magántulajdont tiszteletben tartja, az alapbéreket védi, a vállalkozó kedvet védi. Ehhez egy olyan adórendszer van szükség, amely enyhíti az adóterhet, a munkavállalók közül a leggyengebeket, a kis tulajdonnal bírókat és a nem termelő jellegű tulajdonos, tulajdontárgyak tulajdonosait, és arányosan nagyobb terhet ró a termelő és profit generáló ágazatokra és cégekre. Ennek érdekében a multinacionális cégeket is nagyobb, szigorú bennőzés alá kell vonni, mert túl gyakran adóelkerülés technikájával élnek. Ez egy olyan erkölcsi mm, alapokra kell helyezni a közös adópolitikát, amely szerintem mindannyiunk számára elfogadható. Sajnálatos módon az adójelentésekben újra és újra visszatérő kérdések is vannak, ami jó jelzés arra, hogy az adócsalás ismét elharapózott az adó elkerüléssel, az adó minimalizálással, az adó tervez, agresszív tervezéssel, illetve az adó paradicsomok meglétével, még Európán belül is vannak ugyanis ilyenek, ezzel valamit kezdenünk kell méghozzá minél hamarabb, minél hatékonyabban. Ez évi jelentésünkben határozottan kell fogalmaznunk ez ügyben, remélhetőleg most utoljára kell ezt megtennünk, hiszen jelentős eh, javulást kell elérnünk más fontos területeken is, amelyekkel már foglalkozunk, például a pénzügyi tranzakciós adó, illetve a közös konszolidált adóalap, az energiaadózás, az automatikus információcsere, az országonkénti jelentés és a banki titoktartás. Hogy tényleg csak egy kis ízelítőt adjak abból, ami szerepel az előző ciklus során, a jelentésekben úgy érzem, hogy itt az ideje annak, hogy közös álláspontra helyezkedjünk, és most nagyon kíváncsian várom azt, hogy a kollégáim mit gondolnak erről a jelentésről, mit tartanak benne a legfontosabbnak, és emlékeztetnék mindenkit Pierre Moszkovici kijelentésére, mi szerint Európa utolsó esélye ez. Ezt ne felejtsük el. De erről azért mindenképpen beszélünk el, akkor is, hogyha szorít bennünket az idő. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Néppárt jelentéstevője Dimitrius Tolojan. Köszönöm szépen. Világos, hogy nagyon sok probléma jelentkezik ennek az éves jelentésnek a kapcsán, amely az adózásra vonatkozik. Ezen felül pedig szeretném a hangsúlyt a jelenlegi helyzetre tenni, ugyanis azt is láthatjuk, az információkból kiderül, hogy például az adóelkerülés, valamint azon tevékenységek, amelyek az adó befizetésének csökkenéséhez vezetnek, nagyon agresszív taktikákról van itt szó. Most az Európai Bizottság ajánlásai alapján mit is kell változtatnunk az adópolitikán. Például csökkenteni kellene a munkát terhelő adót. Nagyon sok tagállamban, az Európai Unióban igen magas az ad, a munkához kapcsolódó adók mértéke. Nagyon sajnálatos, és reméljük, hogy holnap majd a pénzügyminiszterek végre meg tudnak egyezni abban, hogy automatikus információcsere valósuljon meg a tagállami keresetekről, bérekről, és reméljük azt, hogy ez a fajta információcsere majd hozzájárul ahhoz, hogy a dolgok javuljanak, a helyzet javuljon. De sajnos azt is láthatjuk, hogy nehezen tudunk haladni. Bilaterális egyezmények Európai Uniós és harmadik országbeli országok között. Az átláthatóság nem megfelelőképpen valósul meg, és az információcsere az Európai Uniós vállalkozások, illetve személyek munkabérével kapcsolatban, ugye Svájc kapcsán Franciaország, Olaszország és Spanyolország nem tudtak semmiféle egyességre jutni Svájccal ebben a témában, és szerintem ez elfogadhatatlan. Elfogadhatatlan az, hogy az adóelkerülést ilyen módon támogassuk, ugyanis az Európai Uniós állampolgárok szeretnék, hogyha a politikusok a felelősségüknek megfelelőképpen minél gyorsabban terének valamit. Azok az agresszív stratégiák, amelyek az adóelkerülést szolgálják. Nos, ezen a területen azért sikerült valamit tenni, főként az OECD-nek köszönhetően. Ez egy komoly probléma. Például Romániában, ahol nagyon sok céget, multinacionális vállalatok alapítanak, és ezek a cégek gyakran veszteségesek, de mégis tovább működnek, folytatják tevékenységüket, nem számolják fel őket, miért is nem történik ez meg? Hát azért, mert dolgokat nem is tudunk, sok mindent nem ismerünk. Ezek a multinacionális cégek, anyavállalatok valahogyan gazdálkodnak, valamilyen adókat befizetnek, de mégis a leányvállalatok esetében nem tudjuk, hogy az anyavállalat mit tesz. Éppen ezért az Európai Parlament szintjén nekünk az a feladatunk, hogy támogassuk azokat a fejlett országokat, akik azt szeretnék elérni, hogy 2015-től kezdve a vállalatokat köteles, kötelezzük arra, hogy átlátható módon közé tegyék az adóikat abban az államban, ahol az adóikat befizetik. Árnyékjelentéstevőként is ez tehát a célom. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. ECR, Sampotejo. Thank you, Chair. Have... Köszönöm. Elnök úr, ezen a ponton csak néhány megjegyzésem lenne. Ebben a jelentésben azt szeretnénk, hogy a, a hangsúly a következő három fő témára kerülne az adózással kapcsolatban. Először is szeretnénk, hogyha hangsúlyoznánk azt a tényt, hogy az adózás elsősorban eh, a tagállami kompetenciás hatáskör marad, amely a nemzeti eh, a tagállamok hatáskörében kell, hogy maradjon. Úgy, persze, ugyanakkor az adócsalás és az adó elkerülés kikerülés ellen közösen tudunk fellépni hatékonyan. Az adópolitika ugyan tagállami hatáskör, és az is marad, az Unió minden tagállamából a bevált gyakorlatokat meg kell osztani, és lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy amennyiben kívánják, osszák meg egymással ezt az információt. Ezen a ponton ennyi szerettem volna elmondani, és természetesen szívesen dolgozom együtt az árnyék előadókkal és magával az előadóval. Köszönöm. Thank you. Now for the... Köszönöm az Alde nevében Korván Juver Köszönöm elnök úr. If, uh, uh, én is rövidre fogom az ALDE nevében. <clears throat> Az adócsalás, adóelkerülés, adóparadicsomok elleni küzdelem nagyon fontos. Hiszen fontos, hogy a nemzetközi piacokon mindenki egyenlő szabályok szerint átlátható, igazságos módon járjon el, ahogy az tisztességes nem csak a, a jog betűjét, hanem annak szellemét is tartsák tiszteletben. A polgárok és tagállamok érdeke az, hogy az adórendszert ne lehessen kijátszani, és éppen ezért be kell, hogy fizesse mindenki, ami jár a költségvetésnek, ezért az enforcement, tehát a, a, a jogszabályoknak nagyobb mértékben történő érvényszerzés, tehát a jog érvényesítés kell, hogy nagyobb hangsúlyt kapjon fontos, hogy a, például a kisebb cégek ne kerüljenek versenyhátrányba a nagyobb cégekkel szemben, akik kreatív adóhozáshoz folyamodnak. Egyébként ez a beruházási eh, légkört is eh, jótékonyan módosítaná. A tagállami eh, adózási rendszereknek átláthatónak és koherensnek kell lennie. Az adóversenyt nem utasítjuk el, az alacsony adózás szívünkhöz közel álló, és Éppen ezért csatlakoznék azokhoz, akik azt mondják, hogy e, ne a munkavállalókra, hanem inkább a fogyasztásra próbáljuk terhelni az adóterhet, épp mert munkahelyekre azok teremtésére van szükség, ezért ez nagyon fontos lépés e, lenne. Ezért e, már nagyon várom együtt működhessek az előadóval és a többi árnyék előadóval ezen fontos témában. Van dolgunk ugyanis bőven. Köszönöm szépen. A GUE frakció nevében Biegas úr. Bon, eh, esta discussão <coughs> tem que partir de... Köszönöm szépen, én is szívesen veszek részt ebben a vitában. Eh, ne felejtsük azonban a körülöttünk lévő világvalóságát, a fiskális konszolidáció időszakát érjük, amikor mindig ugyanazoknak kell a zsebükbe nyúlniuk, az egyszerű munkavállalóknak. Mert rájuk a legkönnyebb, a bérből fizetésből élőkre a legkönnyebb adókat kivetni, személyjövedelemadót és áfát, hozzáadott értékadót egyaránt. A megszorító intézkedések elsősorban a bérből fizetésből élőket sújtja. Az Európai Unió egyik fontos alapelve a, a tőke szabad mozgása, ami azonban az adóelkerülés, adóelkerülők, adócsalók dolgát is megkönnyítette. Ebből kell kiindulnunk. Ennek tükrében egyetértek az előttem szólókkal, az elmúlt hetekben nagyon sok sokat beszéltünk erről, most már mm, arra van szükség, hogy a szép szavainkat még szebb tettek kövessék, hiszen a tőkemozgásokat kell nyomon követnünk, és így felépnünk az adócsalás ellen, az adóparadicsomok ellen, hiszen tudjuk, hogy ezek léteznek, sőt az Európai Unión belül is vannak adóparadicsomok. Ha ezekről nem beszélünk, akkor minek ülünk itt, mű, akkor csak a levegőbe beszélünk, hogy fel akarunk lépni az adócsalás és az adó elkerülés ellen. Ne kerülgessük a forró keset, mondjuk ki vannak adóparadicsomok az Unióban. Éppen ezért az öko adó elvet is kellene alkalmaznunk, amely a negatív externáliákat követi le, például a Tobin adó amelyet a pénzügyi tranzakciókra vetnénk ki. Itt is fontos, hogy valamiféle adó méltányossági elvet kövessünk. Ezek nagyon jogos felvetések, ez mind szép és jó, de itt az ideje, hogy a szavakat tettek kövessék. Köszönöm. A zöldek. For me, one of the... Köszönöm. A Moszkovici meghallgatás egyik pozitívuma az volt, hogy egyértelműen fogalmazott a jobb jogszabályalkotás az adópolitika összehangolása terén, és hogy hajlandó velünk együttműködni a e téren. Szeretném, ha a e téren az elkövetkezendő években pozitív lépéseket is tennénk annak érdekében, hogy tényleg a tettekre váltsuk a szavakat. Egy civilizált társadalom építését tűztük magunk elő célul mi zöldek. Nem csak, hogy nem dicséretes, hanem nem is elfogadható az adóelkerülés, az adócsalás. Moszkovici arról is beszélt, hogy a pénzügyi tranzakciós adó ötletét támogatja, ez számunkra, zöldek számára fontos prioritás. Azt is jót hallani, hogy a pénzügyi tranzakciós adóból befolyó pénzeket a szegénység csökkentésére, illetve az éghajlat változás hatásainak enyhítésére tervezi fordítani. Nyomást is gyakoroltunk rá annak érdekében, hogy pénzügyi tranzakciós adó minél több dologra terjedjen ki, például a részvényekre és a származtatott termékekre, pénzügyi termékekre is. Fontos, hogy ez nagyobb bevételeket garantál, illetve az egész ágazat stabilitását is segítheti megteremteni. A pénzügyi tranzakciós adót teljes messzélséggel eh, támogatom. Egy olyan országképviselő vagyok, amely eh, eh, ez ügyben vezető szerepet játszik, remélem minden több tagállam csatlakozik majd hozzánk. Úgy tűnik, hogy ez ügyben alapvetően egy véleményen vagyunk, remélem, hogy pozitív lépések is követik majd ezt, de nekünk zöldek számára nagyon fontos, hogy a cégek ne tudják a társasági adó alapján mozgatni a székhelyüket, ez az adó shopping, ami az adóelkerülés egyik fontos összköze, eh, hiszen eh, méltányos és egyenlő szabályokat kell alkalmazni nem csak az állampolgárokra, hanem a cégekre is. A versenyjogi főigazgatóság munkáját figyelemmel követni Apple-el szemben és az írkormányjal szemben nagyon szigorúan lecsaptak rá, Hollandia, Luxemburg és Gibraltár ügyében is oda kell figyelnünk, hogy szigorúan járjanak el, a legmagasabb adónormákat kell alkalmazni. Az egyes tagállami adómegállapodások szerintem az egységes belső piac szellemének ellentmondanak, és ez alása az egész unió belső piacának szellemét. Az adójelentést a párizsi éghajlatváltozási tárgyalásokhoz kapcsolni kell az környezetvédelmi adók fontosságát. Gondolok itt a széndiokszid adóra elsőbe, amely első egyre inkább elfogadottá válik a széndiokszid kibocsátás árát így lehetne megszabni, illetve csökkenni a széndiokszid kibocsátást. Az egyes adók esetében mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy az automatikus csere hatá és kiterjesztésre kerülne, hogy az adminisztratív együttműködésről szóló irányelv módosítására vonatkozó Európai Bizottsági javaslat is szeretné ezt bevezetni, hiszen például Luxemburg esetében ez nem volt egyáltalán kielégítő. Nem tudunk mindent megoldani, ezt tudom, de remélem, hogy az árnyékelőadókkal együttműködve az polgárok érdekében egy hatékonyabban működő belső piacot tudunk teremteni. Köszönöm szépen, EFDD részéről kíván valaki szólni, nem? Hát akkor visszaadom a szót a jelentés készítőnek. Úgy vélem, hogy először is közvetet kell mondanom a megjegyzéseiket. Szerintem hasonlóképpen látjuk a dolgokat, és a következő hónapokban dolgozhatunk ezeken a kérdéseken, és való, és remélhetőleg hatékonyabbak leszünk, mint ez idáig. Ez egy kritikus pont, meg kell oldanunk ezeket a kérdéseket, mindenki várja ezt a jelentést, és egy újfajta politikát kell létrehoznunk, amely az Európai Parlamentből indul ki. Köszönöm szépen, és hamarosan ismételten beszélünk erről. Lezártuk most már a felszólalási időt, de én szót kértem még a vita során, de hát ismeri a szabályokat, mondja az elnök akkor adunk szót, csak hogyha van erre idő, de sajnos túlléptük a rendelkezésre álló időt az elhúzódó szavazás miatt, tehát lezárjuk az ülést. Understand. Sorry. Elnézését kérem. Nos, ez volt um, tevékenységünk vége. Lezárjuk az ülést, és uh, lesz majd egy előkészítő ülésünk ebben a teremben az EKB minőségellenőrzés, illetve stresszteszt kapcsán. A külső vendégeket is meghívtunk erre az előkészítő ülésre. És néhány percen belül kezdjük ezt az ülést is.